az elnök. Ezzel a mai eszmecsere befejeződik. Szavazásra holnap kerül sor 12 órakor, és 9 és 13 óra között, 15 és 17 óra között lesz.